pszichiátert írja elő, úgy tűnik, e, olyan elterjedt, hogy igazából ezek a felügyelők nem végezhetik, nem is végzik megfelelően a munkájukat. Az Európai Bizottság azonban vizsgálja a helyzetet állásfoglalásunkban, már is felkérjük az Európai Bizottságot, hogy aktívan mozdítsa elő az uniós cégek, a helyben működő uniós cégek felelős üzleti magatartását, illetve egy önkéntes e, e, címkézési rendszer bevezetését e, dolgozza ki, amely azt mutatja, hogy az adott terméket előállító cég a teljes termékláncon keresztül megfelel, betartja az, a vonatkozó ILO normákat. Milyen már Burmával kapcsolatban is elfogadtunk egy állásfoglalást, a GSP, tehát az általános preferencia rendszer vonatkozásában. Ennek értelmében már Burma adómentes és vámmentes preferenciákhoz juthat, az 97-ben átmenetileg visszavontuk, felfüggesztettük a GSP preferenciánkat, azért mert a kényszer munka igen elterjedt volt, és rendszerszerűnek találtuk. Ezt kell figyelemmel követnünk, vizsgálnunk, ellenőriznünk. Majd meglátjuk, hogy milyen beszámolók érkeznek, javul a helyzet. Hölgyeim, hogyha egy kicsit kevesebbet beszélnének, vagy odakint folytatnák a beszélgetést, akkor az eh, nagyon jó lenne. az emberjogi helyzet eh, javulásához eh, kötöttük a GSP újrabevezetését, azonban ez nem vezetett eredményre, ezért mindenféle feltétel nélkül e, újra bevezettük ezeket, aztán majd látjuk, hogy az ILO e, és az egyéb szervezetek e, nagyobb sikerrel járnak-e. Véleményt készített a DROA szakbizottság is, amit azonban véleményként nem fogadtak el az INTA, azaz a Kereskedelmi Szakbizottság elnökének ezzel kapcsolatban írtam is egy keresetlen levelet, mi szerint az emberi jogi helyzet javulásához is kötni kell az ez irányú fejleményeket. Ennyit milyen már Urbánról, lássuk a Bosznia-Hercegovina, illetve a Macedónia eh, volt Jugoszláv köztársaság témájában elfogadott két állásfoglalásunkat. Bosznia-Hercegovinában eh, az állami szerveket arra szólítottuk fel, hogy a Sejdzsics Fincsi ítéletnek szerezenek érvényt annak érdekében, hogy valóban egy modern, működő demokráciaként járjanak el, amelyben a diszkrimináció, a főleg az etnikai hovatartozás alapján elképzelhetetlen, ezért fontos, hogy minden etnikum ugyanolyan jogokat és szabadságokat élvezzen. Macedóniával kapcsolatban a volt Jószláv Macedon köztársasággal kapcsolatban, ha úgy tetszik, az Európai Parlament állásfoglalása osztja az Európai Bizottság a béli véleményét, hogy a politikai kritériumokat eh, teljesíti eh, Macedónia, és felszólítjuk az EU, a tanácsot, hogy a csatlakozási tárgyalások megnyitásának dátumát minél hamarabb tűzze ki. Persze újra további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét megerősítsék, illetve a média pluralizmus és szabadság intézménye ne sérüljön. Lássuk a sürgőségi eljárásokat. India Muhammad Afsar Guru esetével kapcsolatban fogadtunk el egy állásfoglalást, a kivégzését a titokban, a család értesítése nélkül végrehajtott eh, halálos ítéletet elítéltük, illetve azt, hogy a most 8 év után megszakított eh, moratórium újbóli és eh, eh, általános bevezetését követeljük tőlük. Ruandával kapcsolatban Viktor Ingabire ügyében kapcsolatban fogadtuk elsoglalást, a tisztességtelen bírósági eljárást elítéltük, hiszen ez a nemzetközi jogi normáknak nem felel meg. Viktor Ingabire, hogy nyilván önök is tudják, egy ruandai ellenzéki politikus, és felszólítjuk az egész parlamentet arra, hogy a felelőviteli eljárást kövessük nyomon. 2010-ben tért vissza a Ruandába Ingabire asszony hollandiai társzámüzetéséből, ahol próbált indulni az elnökválasztáson abban az évben. 2012-ben 8 évnyi börtönbüntetésre ítélték. korábbi években az Európai Parlament Eh, Szaharov diárnak is egyik jelöltje volt. S mint ilyen, mindenképpen megérdemli továbbra is figyelmünket, tehát figyelmel kell követni a dolgok alakulását, hogy mi történik Viktor Ingavirével Ruandában. És végül, de nem utolsó sorban, a Guantanamo-i támaszponton éjségsztrájkot folytató foglyokkal kapcsolatban állásfoglalás is elfogadásra eh, eh, került, a vitát elhalasztottuk, csak szavaztunk erről. Tehát, csak szavaztunk, nem vitáztunk Guantanamo-ról a politikai frakciók, ugyanis a nagy politikai frakciók ezt kérték. Csütörtöki eh, plenáris ülés előtt azok, akik nem akartak a mindazok, akik szeretek volna nyíltan beszélni az állásfoglalásról, sajnos minket megfosztottak ettől a lehetőségtől. Nem igazán értettem, hogy miért, hiszen még eh, este is az amerikai eh, elnök is beszélt a Guantanamo-i támaszpont helyzetéről, a legfrissebb fejleményekről, és az Európai Parlament pedig többségi szavazással megtagadta magától azt a lehetőséget, hogy beszéljünk erről. De állásfoglalást elfogadtunk ez ügyben. Ezt szintén megint csak egy frakció készítette, igazából nem egy frakcióközi szöveg volt ez. Érdekes volt azt hallani, hogy Obama elnök azt tervezi, hogy mindenképpen megoldást talál a 86 a jemeni és egyéb származású fogvatartottakra vonatkozóan akikre nem lehetett rábizonyítani, hogy bármiféle terrorista támadásban részt vettek volna, és mindenképpen e, valahol máshogy kell fogva tartani őket, nem a Guantanamo-i támaszpontom. Egyéb beszámolni valóm van-e? Igen. Sili Csettel találkoztam, a kambodzsai emberjogi bizottság tagjával, aki a kambodzsai helyzetet részletesen leírta, azt, hogy a korrupció mennyire át járja a kambodzsai társadalom minden rétegét, és az emberjogi helyzetet úgy vélem, hogy érdemesebb, alaposabban is eh, áttekinteni, főként a rendőri szervek eh, korrupciója, illetve általában jogállamiság vonatkozásában. Ha megengedi, kedves kollégák, akkor szólnék még egy pár szót arról, Bodoan király, belga király alapítványa az afrikai ö, fejlesztési díjat Bugalecs Gebrének ítélte, etiópiai aktivistáról van szó, emberjogi aktivistáról, aki a nők nemi csonkítása elleni harc egyik elharcosa. Gratulálunk tehát Bogalecs Gebrének, aki Etiópiában egy KMG nevű szervezetet alapított, és jelentős mértékben sikerült a nemi csonkítás arányát csökkenteni, gyakorlatilag 100%-ról egyes részeken egészen 3%-át csonkítják már csak meg az újszülött leányoknak. Ez óriási eredmény. Ki kell, hogy javítsam magunkat a legutóbbi Eh, egyik vitával kapcsolatban a halálbüntetésről beszéltünk. Eh, említettem azt, hogy Amerikában a Propofol nevű szerrel eh, injekció formájában hajtanak végre kivégzéseket. Ki kell, hogy javítsam magam. Három különböző szert használnak, nem csak egyet. De a nátrium-tiopentál eh, alapú eh, szeret, szert próbálják eh, használni. Propofol, amelyet egyébként főként Németországban állítanak elő, még nem került felhasználásra ilyen célra, de az egyszer alapú módszer a propofolt használhatná, például Missouri államban, ezért azt kell továbbra is követelnünk, hogy az európai azon egyezmény hatály kiterjedjen a propofóra, amely eh, a kínzás megelőzésére vonatkozik. Holnap fogunk az orosz helyzetről beszélni ezzel kapcsolatban. Elmondanám, hogy, hogy a Pussy, Pussy nem Pussycat, hanem Pussy Riot eh, nevű punk eh, zenekar egyik tagja, nem más, mint Maria Aljokina. Nem vehetett részt a saját eh, felebüteli eljárás kihallgatásán, felebezési kihallgatásán, ezért eh, éjségsztrájkot hirdetett. Egy másik eh, a, ta, a zenekar egy másik tagjától, nagy és Tolok Konnyikovától pedig megtagadták azt, hogy esetleg mm, kegyelemben, elnöki kegyelemben részesüljön. Brüsszelben ezen a héten indul az Emberjogi Dokumentum Filmfesztivál, mint korábban is, idén is nagyon sokat megtudhatunk arról, hogy pozitív és negatív példákról egyaránt világszerte tudomást szerezhetünk, a posztereket talán láthatták itt a parlament falain, folyosóin. Az elmúlt években az Európai Parlament elnökének a, a f, ö, támogatásával került ez megrendezésre. Nagyon jó az mindig, hogyha a közvélemény számára az Európai Parlament a rivalda fénybe kerül. Remélhetőleg ezt a One World emberjogi dokumentumfilmfesztivált az Európai Parlament rendezheti meg eh, a parlament elnökének védnöksége alatt. Igen. Marek Svoboda itt van velünk, a People in Need című nevű civil szervezet eh, képviseletében, aki az egyik társszervezője ennek a dokumentumfilmfesztiválnak, parancsoljon, pár szóban megkapja. First of all, thank you for... Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok itt. Ez az Egy Világ nevű emberi jogi filmes fesztivál Brüsszelben lesz, és egy hétig fog tartani, és olyan dokumentumfilmeket mutatnak be, amelyek Prágában bemutatnak. Százezer látogatója van Prágában ennek a fesztiválnak, de Brüsszelben is megszervezzük ezt eh, már hetedik éve. És pedig eh, a Goethe intézettel és az Európai Parlamenttel közösen folytatjuk. Az idén Martin Povisl cseh nagykövet is részt vesz majd. A fesztivált az az NGO szervező, amelynek tagja vagyok, en, tagja vagyok, ennek a neve Emberek szükségben. Tehát készek vagyunk arra, hogy az emberi jogvédőket az érintett országokból meghívjuk, például Azerbajdzsánból, Burmából, Kubából, Oroszországból, és a Nyeszteren túli területről. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, és most kezdjük majd a bemutatásokat a Jehudi Menuhinban fél hétkor a Haza vagy Halál című filmmel egy kubai esetről szól, egy kubai emberi jog védőt mutatjuk be. Hogyha több információra van szükségük, akkor ezt állunk rendelkezésükre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozta a parlamentbe ezeket a filmeket. Remélem, hogy sikeres lesz a program, és most pedig biztos, hogy nagyon sokat tanulhatunk még. Ennyit szólnék az elnök bejelentései kapcsán. Most pedig átérünk a nigériai emberi jogi helyzetre. Megszoktuk hívni a külügyi szolgálat képviselőit, hogy vázolja nekünk a helyzetet. Úgy gondolom, hogy eh, a helyzet nagyon komoly, nagyon brutális támadásokat eh, tapasztalhatunk, főleg Nigéria északkeleti részén, Bongóban, Jóbóba és Agamave városokban. És a Boko Haram szervezet is itt aktív. Ennek a nevének a fordítása azt jelenti, hogy a nyugati oktatás ellen. Több mint 2000-en haltak meg Nigéria ezen térségében 2009 óta, amikor a Boko Haram beindította a harcot annak érdekében, hogy iszlám törvénykezés legyen Nigériában. Good luck, Jonathan. Kutlak Jonathan elrendelte, hogy múlt hét végén engedjék ki az összes nőt a börtönökből, akiket terrorista tevékenység gyanújával tartottak börtönben, és a Boko Haram hoz történő tartozásra is vádolták őket. Mindenképpen politikai megoldást kell a helyzetre találni. Múlt héten láttunk ismét egy brutális támadást, egy London mi esetről van szó, katonát gyilkoltak meg, és az eredeti sajtójelentésben is nigériaiakról tettek említést, hogy nigériaiak voltak a tettesek, nem tudom, de most megkérném a külügyi szolgálatot, hogy frissítse információinkat. Sean Doyle úr szól hozzánk, ő a nyugat-afrikai osztály vezetője. Utána Törti Vaka asszony kapszót. Parancsolnak öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, mennyi időm van, vagy mennyi időt beszéljek. Van három percről volt szó. Tehát összesen fél óránk van, de most azért tényleg lehetőséget kap, hogy több mint kettő percben levázolja a helyzetet. Köszönöm szépen! általánosságban. A mindennapi helyzet nagyon erőszakos Nigériában. Azt halljuk, hogy viszonylag sok embert ölnek meg olyan atrocitások során, amelyek a biztonsággal, illetve terrorizmussal függenek össze. Ezen kívül harcolnak, a farmerek ellen harcolnak, a nomádok ellen ellopják például az állataikat. Északon a Boko Haram nevű szervezet ténylegesen egy franchise szervezet, különféle csoportokból áll, amely már túllépett az eredeti Boko Haram keretein, de eléggé vissza kell mennünk a vallási identitásba. Ez itt észak-kelet Nigériában, egy nagyon szegény vidék. Nigéria legszegényebb vidéke, de egész észak-kelet-Afrika egyik legszegényebb vidékéről van szó. Az Ansaru csoport néhány hónapja nyugat ellenes túszedést is folytatott, és ez volt az az eset, amikor ismét láttuk a Boko Haramot. A Boko Haram még mindig megvonja az államtól a jogot, hogy jelen legyen Nigéria északkeleti térségében. Mi úgy is gondoltuk, hogy az agályok Nigérián belül jogosak, de tavaly már láttuk, hogy a Boko Haram és az Al-Qaeda mali kiképző táboraiban és az egész Sahel zónában lévő kiképző táboriban kapcsolatokra leltünk. Tehát itt a tengerpartról csempészés folyik, kábítószer csempészés, de mindenféle csempészés a Sahel zóna irányába, és a Boko Haram ebben is érintett. Egyre inkább többet tudunk erről az igen furcsa szervezetről. Az első válaszunk tavaly már az volt, hogy megpróbáltunk különféle akciókat szervezni, amelyek az észak-nigériai helyzetre koncentráltak, és találtunk is lehetőséget, hogy a csoportok között közvetítsünk északon, és egy kis programot is beindítottunk az egyik északi államban élő nők javára. De ahogy a helyzet délen, a deltában, amely igazából az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott projekt, lehet, hogy ideiglenes a helyzet, de jelzést küldtünk a kormányzatnak, hogy érdekeltek lennénk a következő, a 11. Európai Fejlesztési Alapban, hogy a Nigériával folytatott együttműködésben az északi államokra több figyelmet fordítsunk hogy a térségben meglévő mély szegénység is a figyelem középpontjába kerüljön. Ezen kívül még nemzeti biztonsági tanácsadókkal is együttműködtünk, hogy hogyan tudnánk kapacitás építést folytatni a terrorizmus leküzdés érdekében. Annak érdekében, hogy eljuttassuk a szerény üzenetünket abban a, abban a tekintetben, hogy a Boko Haramra hogyan reagál a katonaság, igazából azzal az eredménye járt, hogy minden tárgyalás ki van zárva, és a helyzet rosszabb. Három-négy éve egy olyan 900 áldozattal járó támadást intéztek a Boko Haram ellen. Tehát, hogy igazából ténylegesen hány halálos áldozat volt, nem tudjuk. De a Boko Haram valószínűleg emiatt is tért vissza erősebben. És már eléggé régóta aggódunk, hogy ez a brutális katonai fellépés még rosszabbá teszi a helyzetet. A Human Rights Watch jelentése is támogatja ezt a nézőpontunkat, és a nigériaiaknak pedig jelezzük, hogy nagyon aggódunk. Az Egyesült Államok, ahogy esetleg tudják, nagyon hasonló lépéseket tett. Tehát itt nagyon sok párbeszéd volt, nagyon sok jelzés Nigéria irányába, hogy az Egyesült Államok is aggódnak a nigériai helyzet miatt. Mi eléggé pessimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy intelligensebb vagy átfogóbb megközelítésre kerüljön sor, hogy hogyan lehetne az északi helyzetet enyhíteni, de nem vagyok túlságosan optimista, hogy a nigériek meghallgatnak vagy meghallják a jelzéseinket. Azonban mégiscsak ott tartunk, hogy terrorista ellenes kapacitásépítő akciókat javaslunk, hogy a nigériai fegyveres erők által gyakorolt politikát valahogy befolyásoljuk. Tehát például itt van eh, néhány nap múlva, 31-én egy stabilitási eszközről szóló lehetőség. De most visszatérek a konkrét kérdésre, az emberi jogok helyzetére. Mindenek az erőszak magas szintje. Szinte elvakítja a helyzetet, tehát nem igazából lehet látni, hogy a nők és a gyermekek helyzete, emberi jogi helyzete milyen. Aggasztó a helyzet abban a tekintetben, hogy nem igazán veszik figyelembe az ajánlásainkat. És vannak a, például olyan helyzetek is, hogy a gyerekeket nem készítik fel arra, hogy munkába lépjenek, vagy hogy felkészüljenek a társadalmi változásokra. És elég gyakran a gyermekekből a szélsőségek szervezetek rekrutái lesznek. A azonos neműek közötti házasság is aggasztó. Lobbizunk, tavaly is egy delegációnk hangsúlyozta, hogy ne felejtsék el ezt a jogalkotási szándékot, de valószínűleg ezt már temethetjük. A nigériai hatóságok természetesen bizonyos dolgokat mondtak nyilvánosan, de zárt ajtók mögött azonban ez máshogy van. Az elmúlt évek során ennek a jogalkotásnak a léte azonban téma, de erre majd visszatérek még. Van egy minisztériumi szinti éves találkozónk Nigériával. Ez a bilaterális megállapodásunk része. Tavaly februárban találkoztunk Abudzsában legutóbb. Ott az emberi jogi aggájainknak is hangot adtunk többet között. De itt Brüsszelben 16-án, egy hete, találkoztunk Asiro külügyminiszterrel, és az Joe Custoda volt az európai tárgyaló fél, aki az ír fejlesztési és kereskedelmi miniszter. Nagyon hosszú vita volt a megbeszélés után, hogy itt a szükség állapot kihirdetésének milyen következményei lehetnek, hiszen ebben az említett három államban szükségállapotot hirdetett ki a nigériai kormány. Aggájainknak is hangot adtunk, a Human Rights Watch is hangsúlyozta ezeket az aggályokat abban a tekintetben, hogy kiéleződhet az erőszak mindkét oldalon, tehát a Boko Haram részéről és a nigériai hadsereg részéről is. Nigériában korábban is voltak ilyen nyilatkozatok, de most a kormányzat nem függesztette fel a civil kormányzást, tehát civil kézben maradt ebben a három államban a kormányzásra, a szükségállapot ellenére. Eredetileg úgy volt, hogy 14 napra tervezték, és igazából mi nagyon aggasztónak találtuk ezt, hiszen ez azt jelenti, hogy a fegyveres erőket legalább humanitárius, nemzetközi humanitárius jogból is kiképezték. Tehát számos tagállam különféle programokat szervezett a nigériaiaknak, amelyek közvetlenül vagy közvetetten az a célt szolgálták, hogy tovább képezzük a nigériaiakat. És ezen kívül voltak mobil szakképzési programjaink is, ugyanezzel az üzenettel. de nagyon elszánt volt, hogy meggyőzzön, hogy az agályaink nyitott fülekre találnak. Többször mondta a külügyminiszter, hogy a halálesetek nagy száma, amelyek a Boko Harammal összefüggöttek, nem a nigériai hadseregnek köszönhetőeknek, köszönhetőek, hanem a Boko Haram tagjainak, akik egyenruhát hordtak. Ez körül három-négyszer ismételte meg a külügyminiszter. Azonban a végleges nyilatkozatban az EU oldal ragaszkodott néhány nagyon hangsúlyos ajánláshoz, és utalt agájaira. A erő aránytalan használata miatt, és a emberi jogok megsértése miatt egész Nigériában, nem csak északon, hanem egész Nigériában. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag ez lenne a helyzet rövid összefoglalása. Köszönöm. Frau Wacker. Köszönöm. I think my head of division here has covered. Szerintem az osztályvezető úr minden fontosat elmondott, nekem igazából nincs mivel kiegészítenem. State. Valóban tényleg részletes beszámoló volt. Ez egy apró kérdésem lenne mindösszesen. Az én jegyzeteim azt mondják, hogy a Northern Elders Forum, az Északi Idős Fórum szintén azt tervezi, hogy a Nemzetközi Bírósághoz fordul emberi jogi visszaélésekkel vádolják, főként a biztonsági szerveket. Hát mi újság ez ügyben? Igazából mi erről semmit sem tudunk, ez egy új fejlemény, de ezzel ezt mindenképpen szeretnénk figyelemmel követni, mondja az osztályvezető úr. További kérdések. Jó, hát ez nagyon roppant hasznos volt, azt ennyit hát talán elmondhatok. Ezek a mindennapokban nem jelennek meg a hírekben, mégis számunkra roppant fontos ezeket az eseményeket követni. Jó. Lássuk a küldöttségünk beszámolóját, akik Burumiambárban jártak. Április harmadikán, negyedikén, ötödikén jártak itt. Jegle asszony az EPP-től, Külnészen a zöldök részéről, Vajdere asszony az EPP-ről, illetve jó magam jártunk ott. Zavi volt velünk a titkárságról, helyben pedig az EU delegáció segítette a munkánkat, ki programot készítettek elő, szinte minden, amit terveztünk, végre tudtunk hajtani. Jártunk Rangunban, és eh, eh, az új fővárosban, Naipita-ban. Eh, a részletes beszámolót megtalálják a dossziéjukban. Ahogy az szokásos, találkoztunk a kormányzattal, a migrációs és népességügyi a tájékoztatási miniszterrel találkoztunk. A béketárgyalásokért felelős miniszterrel nem tudtunk találkozni, mert pont a határon volt a munkát folytatta. A parlamenti kollégákkal, képviselőtársainkkal találkoztunk, folytatunk eszmecserét, az, szinte az összes ENSZ szervezet roppant aktív, Burma már van. a civil szervezetekkel, az Országos Emberjogi Bizottsággal, és persze Szaharov díjazottunkkal, Aung San Suu Kyi-vel, nem is beszélve arról, hogy jó néhány uniós tagállam nagyköveteivel is volt alkalmunk egyeztetni. Hát tekintettük, tekintést kaptunk a helyi problémákból, illetve abba, hogy milyen előrelépést mértek el. Óriási átalakulás folyik Burma Myanmarban, az élet minden területén, a politika minden területén folyik ez. A kormány pedig szinte ki, majdnem teljes egészében volt tábornokokból áll, ez összességében roppant pozitív képet kaptunk a helyzetről, mondjuk az egy évvel ezelőtti helyzettel összehasonlítva. Igazából az nem ütött vissza, hogy nem próbálta újra magához ragadni a korábbi katonai hunta az irányítást, ez mindenképpen üdvözlendő tény. Az Európai Unió, ahol csak lehet, segíti, támogatja a reformokat, például a kapacitás fejlesztés, az administratív kapacitás kialakítása terén. Amikor az egyéni problémákról beszéltünk, akkor a miniszter vagy az, az elnök úgy tűnt, hogy tisztában vannak a problémákkal, igen. És szépen, szép szavakat hallottunk tőlük, de azon eh, mégis azt hiszem, hogy, hogy, hogy hogy ah, lehetne még bőven finomítani ezen, hiszen hát ha tisztában vannak a problémákkal, akkor miért nem tesznek többet azok megoldása érdekében. Az Európai Unió politikája két pilléren nyugszik, az egyik a kapacitás bővítés, a másik pedig az eh, az aktív eh, etnikai bocsánat, javítja magát a talmács, az etnikai béke, eh, hiszen a fegyverszünetek egymás utániságából valódi békének kell kialakulnia. Ehhez viszont a, a menekültek, a tájföldi menekültek és az országon belül otthonokat vesztettek, előzöttek, tartós békés egymás mellett élését kell valahogy kialakítani. A tanács úgy döntött, az Európai Unió Tanács úgy döntött, hogy a szankciókat a fegyverembargó kivételével ezeknek véget vet. Tehát megszüntetik a szankciókat, kivéve a fegyverembargót, és konkrét eredményeket várunk. Én egyébként ezt személy szerint roppantó sajnálatosnak tartom, mert mondjuk ha azt nézzük, hogy a szankciók megszüntetésével kapcsolatban mi az amerikai politika például, azt mondják, hogy jó, a szankciókat megszüntetjük, de egy bizonyos időn belül ezt meg ezt meg ezt kell megtenni. Jó lenne, hogy az Európai is azt mondja, hogy A, B, C, ezt a hármat kell teljesíteni X időn belül. Persze anélkül, hogy a reformprogram végrehajtásában gátolnánk a kormányt. tárgyalófeleinktől azt tudtuk meg, hogy a vidéken élők élete igazából sokat nem változott. Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy drámai változásra van szükség, mert az életkörülmények sokszor nagyon alacsonyak, az életszínvonal roppant rossz, hát ha nem is éheznek, de, de igen komoly élelmiszer hiány van. Például az agrárminiszter azt hallottuk, hogy mi lesz akkor, hogy mik, mik a tervek, hogy a kínaiak beruháznak és gyakorlatilag csak dolgoztatják a burmaiakat, vagy saját elképzelésük is van. Április elején jártunk ott, ami nagyon jó, mert április elején nyíltak meg új lehetőségek a magán kézben lévő médiumok előtt. A tájékoztatási miniszter úgy tűnt, hogy megértette, hogy a kritikát, a kritikus hangokat nem kell feltétlenül elnyomni, hanem ezekből érdemes tanulni, levonni ezekből a következményeket. Szerintem a minisztérium is lassan, de biztosan megtanulja ennek a fontosságát, és júniusban egy módosított, javított törvény kerül majd elfogadásra, ez is pozitív fejlemény volt. Uh, all of... A politikai uh, fogvatartottak nagy részét uh, szabadon engedték, ezt is pozitív fejleményként um, említeném. Delegation concerned is that it seems that neither with the leadership Úgy tűnt számunkra, hogy politikai pártok, a parlamenti képviselők, a kormányzat, illetve az akadémiai élet képviselői körében sem merült fel megfelelően a muzulmán kisebbség problémája. A tájékoztatási miniszter volt talán az egyetlen kivétel, aki azt mondta, hogy a Rakhine államban egy fokozatos reformot terveznek, annak érdekében, hogy szabadabban mozoghassanak, nagyobb területet kapjanak, ha nagyobb legyen a mozgásterük. Igazából nem, mintha nem értették volna, hogy a Rakhai államban az idp tehát a, az országon belüli, otthonukból előzőteket, országon belüli menekülteket valahogy az ő helyzetüket megoldják. Például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 Dakai államban úgy tűnik, hogy a muzulmán kisebbség problémájával előbb-utóbb szembe kell nézni, például, hogy hogyan lehet őket az üzletbe, üzletérbe bevonni, illetve, hogy ma meglepve olvastam, hogy a Rakhine államban, Rakhine államban egy törvénytervezet szerint csak kettő kettő gyermeket vállalhatnak a családok. Ez teljesen illogikus. Miért csak, miért csak eh, Rakhine államban eh, lenne ez, és miért csak a muzulmán közösségekre vonatkozna ez? Ezen a területen közében az erőszakos eh, cselekmények után nem, nyerte, nem büntettek meg mindenkit, hanem csak a, az abban résztvevő muzulmánokat a, azokat a és elképesztő, hogy a, a buddhista szerzetesek, vagy azok a buddhista vezetők, akik a muzulmán ellenes tanukat hirdetnek, azokkal szemben nem lépnek fel. Egyébként Sri Lankán is hasonló tapasztalatunk. The violence against the Muslim community is not the dimension of the problem is not fully understood by those in leadership. Also ez tehát egy egyértelműen problémás terület, ahol etnikai vallási feszültségek oldására van szükség. Beszámolnék arról is, hogy az emberi jogi főmegbízott Pilány asszony egy nyilatkozatot adott ki a Rakhine államban és Mechtilában Közép-Mianmárban élő muzulmán közösséggel kapcsolatban, felszólítva a burmai mianmári kormányzatot, hogy a fele, vonják felelősségre az elkövetőket, például azokat a katonai rendőrség kötelékéhez tartozókat, akik nem tettek eleget a béli kötelességüknek, hogy megvédjék eh, a civileket. Ennyit szerettem volna dióhéjban röviden elmondani, most pedig megadom a szót eh, kollégáimnak, akik ott voltak mivel szeretnék kiegészíteni ezt? Jegle asszony talán egy-két szóval, hogyha... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt az átfogó, kiváló, kiegyensúlyozott jelentést. Már egyszer megfogalmaztam, hogy köszönetem mindenkinek szól a titkárságban, a frakciókban, akik előkészítették ezt az utazást, és természetesen az Európai Unió nagyon jó lehetőséget biztosított, és a titkárság is nagyon jól megszervezte. Ez először jártam ebben az országban, és el kell, hogy mondjam, hogy minden, amit előtte olvastam, minden, amit különféle jelentésekben találtam, nem igazán azokat a realitásokat tükrözte, amelyekkel találkoztam. Igazából nem a múltba tekintenek. Annak ellenére, hogy rengeteg problémájuk van. Az alaphangulat az volt, hogy éreztem egy akaratot, hogy a jövőbe tekintsenek. Egy modernebb világba szeretnének elindulni. De beszéltem katonákkal, és teljesen más a képzésük, teljesen más a világ felfogásuk, teljesen hogy gondolkodnak a világról, és ezek a katonák megpróbálnak másként gondolkozni. Er? Igazából nem vártam erre. Egy második dolog, ami meglepett, amikor az ellenzéki párttal beszéltem, és Aung San Suu Kyi-vel folytatott beszélgetéseink alapján is nem tűnt úgy, hogy kormányváltás lesz. Tehát igazából, ha az ellenzék kerülne hatalomra, akkor sem lenne irányváltás. Igazából semmilyen kritikát sem hallottam. Kritika csíráját se hallottam annak, hogy, a, hogy egy más kormány hasznosabb lehetne. De természetesen azért aggódom, mert van az az érzésem, hogy ez a kormány sem túlságosan népszerű az intézkedései miatt. És meg kell néznünk, hogy milyen változások lesznek. Meg kell néznünk, hogy kit támogassunk. A lényeg az, hogy ne legyen visszaesés, ne legyen múltba révedés. Örülök, hogy a szankcióinkat leállítottuk, és pozitívan is viszonyulunk az országhoz, de természetesen a további segítséget követelésekkel is össze kell kapcsolni. Természetesen adunk egy pozitív jelzést. De ezt, ezt nem csak úgy adjuk, hogy semmi se történjen. Itt az Emberi Jogi Bizottság mindig is figyelte a burmai fejlődést. Én legelőször nem voltam jelen, de az az érzésem volt, hogy pozitív visszhangokat kaptunk. Hiszen hogyha európai delegáció érkezik Burmába, akkor olyan érzésem volt, hogy a politikusok tudták, hogy itt nem tálalhatnak fel nekünk meséket, hanem itt a valóságról kell beszélni és egyszerűen azt tapasztaltam, hogy békét szeretnének. Most a jelenlegi kormánytól függetlenül, vagy az ellenzéktől függetlenül, nagyon aggasztó a vidék helyzete. Ez összefügg az etnikai, vallási csoportokkal, ahogy szólt is erről. De ez azzal is összefügg, hogy egyszerűen nincsenek esélyek a jövőt tekintve a burmai vidéken. Szükséges a képzés nagyon sürgősen, nagyon fontos, hogy decentralizált képzési intézkedések legyenek, nem csak a városokban. Hogy hogyan fejlődik a mezőgazdaság, hogyan fejlődik a agrárium, az nagyon fontos, hogy ott maradjanak az emberek. Tehát nem tudom, hogyha itt ilyen nagy mezőgazdasági üzemeket, úgymond TSC-ket szerveznek, az a megfelelő megoldás-e. Szerintem, hogyha az emberek eh, magán úton termelnek, az eh, is megoldható, viszont egyszerűen ezek az emberek nem tudják, hogy hogy van az, hogy magángazdaság van a mezőgazdaságban. Tehát ebben megmutatkozik a mi felelősségünk is, hiszen az Európai Uniónak vannak tapasztalai. Tehát nem csak a nagyüzemek jelenthetik a mezőgazdaság jövőjét. Szükség van a mezőgazdaságban is magántulajdonra, családi vállalkozásokra, és ez lehetne a jövőben a politikánk egyik súlypontja is. Mindig figyeljünk a vidéki és térségekre, hiszen ott vannak a különféle etnikai csoportok, vallási csoportok, és így lehetne pozitív intézkedéseket tenni. Köszönöm, köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott és az utunkban jelen volt. Köszönöm, Jegle asszony, és még a külügyi szolgálattól is hallunk majd. Antónió úr részéről egy Eszkó úr részéről egy rövidebb beszámolót arról, hogy az Európai Unió mit szándékozik tenni, itt például a mezőgazdaság területén. Ezen kívül érdekelne még, az előbb elfelejtettem mondani, hogy az Európai Unió támogatta a Myanmar Béke Bizottságot is. És majd bejelentésre került, hogy egy saját javaslat is születik, majd a javaslatokkal is a bizottság egyik vezetője egy saját jelentést is tett most a vízfesztivál után, ez elmúlt, és a jelentés pedig publikálják, és ahol a korábbi esetekről is szó esik majd, tehát támadásokról. Tehát a burmai kormány hogyan szándékozik felelősségre vonni a felelősséget ezekért a támadásokért? Egy aggályt elfelejtettem. Nem tudom, hogy lehet, hogy elmondtam, vagy lehet, hogy túlságosan egyoldalú volt. Főleg, amikor az ellenzéki pártokkal beszéltünk, igen, igen, igen. Ott a kisebbségeknek megvannak a problémáik, és szeparatizmus is van, és ez nem jó. Tehát a kérdést szeretném megismételni, csak nekem volt az az érzésem, hogy van szeparatista, vannak szeparatista törekvések, vagy, vagy ez komolyan megvan, és figyeljünk erre. Most itt azért megkérném még egyszer a külügyszolgálatot, szolgálatot, hogy foglaljon állást. Már elgondolkozunk azon, hogy egy szövetségi szerveze, szerkezet jobb lenne-e az országban, hogy esetleg az etnikai, vallási csoportok jobban békében tudnának élni egymással. Az eddigi kormányzat a föderalizmus alatt rögtön a szétszakadást értette, de nem lenne haszontalan megnézni, hogy esetleg a is szerkezet jó lenne-e. Je voudrais m'associer au propos... Euh, Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék Jegle asszonyhoz. Valóban kiváló megszervezett misszióról volt szó. Jó, sűrű volt a program, azonban roppant érdekes is, amiért köszönettel tartozunk a szervezésért felelősök. Valóban a demokratikus átmenet folyamata iránti elkötelezettséghez kétség sem férhet, el hát, én mondjam, ugyanakkor, hogy aggasztónak tartom, és kissé meglepődtem én is, mint az elnök asszony, hogy mindenféle a szavazás, európai parlament szavazás során mindenféle kondíciók nélkül, kondicionalitás nélkül határidők nélkül fogadtuk el ezt a változást, például az emberi, jogok, helyzet javítását illetően. A folyamatot segítenünk, támogatnunk kell, ugyanakkor törékeny folyamat ez. Miért? Azért, mert jelenleg pár ember jó szándékától, jó indulától függ ez az egész. Az elnök és csapata, akin múlik ez. A demokráciát azonban nem lehet pár emberre építeni, pár volt katonára, akik úgy döntöttenek, úgy döntenek, hogy a tebornok egyenruhát töltön nyakendőre cserélik. Nem. Burmában továbbra is megvannak a kapcsolataik. Igazi átalakulásra, változásra ez idáig még nem került sor, mint például Tunéziában, ahol az ellenzékek is hozzáférnek a kormányzati körökhöz, vagy a részvételi demokrácia felé elmozdultak. Ez nem így van Burma Mianmárban. Úgy tűnt számomra, hogy envisageait de venir au Parlement européen pour y recevoir le prix euh, Sakharov qu'elle n'a toujours pas reçu euh, au sein de ce Parlement. Et en fait, euh, elle aimerait venir, bien entendu. Nagyon jó volt euh, tal találkozni a Szaharov euh, díjasunkkal, aki egyébként még nem vette át ezt a Szaharov díjat. Jó lenne vele találkozni, persze, de a parlament igazából egy világos menetrendet nem követ, ezért Aung San Suu Kyi-val kapcsolatban itt mutatok, hogy várja, hogy mit venye a fővárosban, az új fővárosban, nagy hitában, hogy mi Nepjidában az, hogy mi történik majd. Tehát a jó szándék megvan, ugyanakkor az elnök, aki nek eh, csak jó egészséget kívánhatunk, hiszen törékeny egészsége beszélhetheti a burmai demokrácia kialakulását. Felmerül az a kérdés is, hogy ezeknek a katonáknak mi a motivációja. Igazi szándék van-e mögötte, igazi jó szándék, igazi eh, előremutató motiváció. Ha ez így van, akkor az tökéletes. Ugyanakkor eh, esetleg a hatalom megtartása is motiválja őket? vagy esetleg attól félnek, mint mondjuk az arab tavasz országaiban, hogy egy ilyen népi mozgalom üti fel a fejét, vagy esetleg a felhalmozott vagyon megtartása is motiválja őket. Ezek mind-mind felmerülnek. Új fogvatartottak is vannak azonban, viszonylag ugyanannak közelmúltban börtönbe kerültek, ez nem elfogadható. Eh, eh, Tün Ang doktorra gondolok itt például, akit azután vetettek börtönbe, hogy eh, ebben az említett államban a muzulmán egy muzulmán mozgalom vezetőjeként tartóztattak le. Azt mondták, hogy például a, a rend megbontása, közrend megbontásával vádolták. Hát ez, ez, ez mind-mind zavaró. Várjuk a további reformokat, például az 1942-es állammódosítását várjuk, hiszen hiszen ezek az otthonukból előzöttek, úgy is mondhatnánk, hogy országon belüli menekültek, jelentős csoportot, társadalmi csoportot képeznek, a problémáját mindenképpen meg kell oldani. A határ rendőrség olyas az az a feladata, hogy egy bizonyos földrezi területen tartson erőszakkal egyes etnikai csoportokat, ennek véget kell venni, őket föl kell oszlatni. Hallottunk jó néhány beszámot ezzel kapcsolatban, tehát komoly lépéseket várunk ezügyben is. Alkotmányos reformokra is szükség van. A Például a kormányzati kvótát kap a e, hadsereg. Vannak, akik e, már e, szögrakasztották az egyenruhájukat, de hát azt is nehéz látni, hogy ki az, aki katona, és ki az, aki csak volt katona. Vannak tehát még aggasztó dolgok, vannak fenntartásaink a burmai miamári helyzetek kapcsolatban, az általános helyzet igen veszélyes, törékeny. Ami a kényszermunkát illeti, ehm, hát a remény, ha meg utoljára nagyon reménykedünk, hogy javul a helyzet, de hát eddig e, eléggé aggasztó a helyzet. Ennek a ehm, remélhetőleg, hogy 2015-ig jelentősen javul a helyzet, de hát komoly garanciákat erre nem kaptunk. Hmm miről beszélhetünk még. Beszéltünk ugye Aung San Suu Kyi-ről, akit eh, meglepett a naivitásunk, ugyanakkor örült az odaadásunknak. Van egy pont, amiről még, van egy dolog, amiről még nem beszéltünk a gazdasággal kapcsolatban. Jelentős eh, kihívás jelent ugyanis jelenleg az, hogy a külföldi beruházók, befektetők nagy számban és hirtelen jelentek meg Burma Myanmarban. A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy a gazdasági fejlődés eh, pontosan eh, hogyan alakul majd, milyen környezetvédelmi, szociális eh, normákat tartanak majd a keleti és nyugati befektetők is. Tudnunk kell, hogy Kína már jelen van. A kínai vállalkozókról pedig hát tudjuk, hogy a szociális környezetvédelmi szempontok nem játszanak kulcsfontosságú szerepet az ő beruházásaikban. A jelenleg felfüggesztették a nagy gátépítési projektet, pontosan a környezetvédelmi megfontolásokból. A burmai zöldek érték ezt el, hogy ezt a, a vízerőművet, ezt a gátat, óriási projekt ez, tényleg szinte mint <laughs> mint ókori Egyiptomban a fáraók építkezései, akkor lesz ez, vagy lenne ez. Arról nem is beszélve, hogy például a föld nyilvántartás igencsak problémás, így nehéz bizonyítani a gazdálkodóknak, hogy mi az ő földjük, és pontosan hol van a határa. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy a jelentéseken kívül arra is szükség van, hogy az ázsiai delegációs kollégákkal beszéljünk, hiszen 2014-ben lesz az Ázsia csúcs, és politikusabb kérdés hogyha új politikai foglyok vannak, akkor természetesen ez a 2015-ös választások miatt is van, hiszen akkor elképzelhető, hogy új pártok alakulnak, és nem lesz könnyű a helyzet. Úgy gondolom, hogy néhány politikai párttal találkoztunk, de nem az összessel. És néhány csoport azt mondja, hogy még nem kész, de pártot szeretnének alapítani. És akkor a helyzet sokkal bonyolultabb lesz, mint most. A demokrácia számára az nem baj, ha sok politikai párt van. De a jelenlegi uralkodóknak eh, meg kell szokni az ellenzéket, és hogy hogyan bánjanak vele. Elfelejtettem említeni, hogy kapacitás építés is van mindkét oldalon. Aung San Suu Kyi a parlamentek közötti, az interparlamentáris kapcsolatokért felelős, és van egy képviselőkből álló delegációja, melyel eljönnek a mi parlamentünkbe, és megvizsgálják, hogy hogyan zajlik itt a élet. Ezt a nyári szünet előtt megszervezhetnénk. A tanács is döntött áprilisban, hogy létrehoz egy EU-Burma emberi jogi párbeszédet, és szerintem ezt is nagyon nagy figyelemmel kell tartanunk, és természetesen azt is meg kell néznünk, hogy milyen mércék legyenek. Lesz egy EU-Burma akciócsoport is novemberben lesz. Igen, novemberben feláll. Itt ismét látnunk kell, hogy milyen területeken lehet garantálni, hogy ne felejtsük el az emberi jogok kértését. Sajnálom, hogy nincs itt senki már a külügyi szolgálattól. Elnézést kérek, elnézést kérek, <laughs> információt kaptam, hogy Kencsrinszki, az ECO főigazgatóság humanitárius úgyi osztályáról, tehát megkapja a szót, és utána átadjuk a szót a külügyi szolgálatnak. ESCO. Köszönöm, elnök asszony. Igen, az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen a visszajelzést a látogatásokról. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt, hogy ez a delegáció tényleg eljuthatott Myanmarba. Ez nagyon fontos az időzítés tekintetében is. Amíg hallgattam a jelentését, úgy értettem, hogy az összes már korábban megtárgyalt ügy szóba került, ennek nagyon örülünk. Ha szabad, esetleg néhány dolgot kihangsúlyoznék, amelyekről már szó volt. They are very much linked. De ezek nagyon fontosak, hiszen szorosan összefüggenek a humanitárius helyzettel. Most néhány emberi jogi kérdésen töprengek. Tehát az elszámoltathatóság kérdése. A biztonsági erők által elkövetett atrocitások, a derohingák ellen például. Tehát nagyon sok jelentést olvashattunk erről, nagyon sok visszajelzést kaptunk különféle forrásokból, tehát nem csak a Human Rights Watch részéről, és szerintem itt a büntethet, büntethetőség hiánya az, ami megvan. És nincs meg itt a politikai akarat, hogy megbüntessék azokat, akik erőszakkal éltek ártatlan civilek ellen. Hallottuk, hogy gyerekeket bedobáltak égő házakba, ahol fákjaként világítottak. Hallottunk bizonyos kormányzati felelősségről is. Tehát ezek nagyon komoly dolgok. Néhányszor jártam már a környéken, és uh, Imrakán tartományban, és félelmet észleltem, és uh, azt éreztem, hogy megfélemlítik a lakosságot. És néhányan a delegációból említették, hogy uh, a jelenlegi uh, This is a report with... és 2011-ben a két gyermekes politikát szavazták meg a muzulmánoknál. Tehát itt korlátozták azt, hogy hogyan házasodjanak. Uh, you can sell what you... Korlátozták az, hogy uh, hány gyermekük, a rengek számára szinte minden tilos, mindenért fizetniük kell. És most ez a téma ismét aktuálissá vált, hiszen a mianmári hatóságok tényleg megpróbálják végrehajtani ezt a kétgyermekes politikát, amelyet, mint említettem, néhány éve határoztak el. Nasaka helyzetéről szólva hallottunk már erről, ott is voltak a Spina csoport ellen atrocitások, és ha jól értjük a helyzetet, akkor ott Rakan tartományban maradnak az elnyomó erők. Tehát az állambiztonsági erők ott maradnak. Tehát itt óriási elszámoltathatósági, jogállamisági, büntethetetlenségi kérdések vannak. A kormánynak foglalkoznia kell ezekkel az ügyekkel és legyenek ennek a dolognak következményei. Tehát itt nagyon komoly humanitárius következményekkel számolhatunk, hogyha a kormányzat nem lép fel. Ebben a tekintetben DJ ECO, az ECO főigazgatóság folytatja az együttműködést Rakánban. Együttműködünk a partnereinkkel már jó ideje. a humanitárius segítségek eljuttatása nehezebbé vált, humanitárius helyzet nehezebbé vált a tavalyi atrocitások óta. És ahogy ki is hangsúlyozta az elnök asszony, és ez az utolsó megjegyzésem, különös mértékben aggódunk a több tízezer kitelepített miatt, akiket az erőszak miatt telepítettek ki, ők nem élveznek mozgásszabadságot pillanatnyilag. És igazából lepusztult, összegányolt táborokban laknak, nagyon távoli térségekben, ahova nagyon nehéz eljutni, ahonnan nagyon nehéz kijutni, minimális a humanitárius segítség, amit a hatóságok néha meg is akadályoznak. És az emberek több helyen azzal a veszéllyel élnek, hogyha jön egy nagyobb eső, és akkor szó szerint elmossa őket. És most, hogy jön a monszun időszak, ez különösen veszélyes. Itt volt januárban a Maxen monszun, és ez Banglades ütötte ki. Very much. Nagyon szépen köszönöm, Nikol azt hiszem, hogy megadom a szót, akkor kisegítő címszó alatt szerepel nálam, azért gondolom, hogy jó ismeri magát ebben az anyagban. Igen, nagyon szépen köszönöm. Néhány betekintést, néhány alkalommal sikerült betekintést nyerni az ügybe. A főfelelős nem tudott eljönni, ezért kért meg engem, hogy helyettesítsem. És a helyzet Burmában, hát ő ő olyan, ahogyan elhangzott, ahogyan mi is értékeltük, és hát még mindig nagyon sok kihívás vár az emberekre. Az embargóval kapcsolatban ismerjük a történteket elmúlt hónapban. Az emberi jogok kérdése az a középpontjában áll majd a munkánknak Burmával, Myanmarral kapcsolatban. Ott járt az emberi jogok biztosa, és, és az üzenet az volt, hogy nagyon szorosan követni fogjuk, hogy mi történik az emberi jogokkal, milyen az emberi jogok helyzet ebben az országban. És mi azt a szándékot is jeleztük, hogy megkezdjük ezt az emberi jogi párbeszédet Myanmarral. Hát gyakorlatilag ez nem jelentett többet, mint a felszólítás, hogy ezt kezdjük meg. A kormány elfogadta ezt a javaslatot, de hát ez csak egy kezdeti pozitív válasz volt mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, legalábbis eddig. Úgyhogy még látni fogjuk majd, hogy megtörténik-e ez, és a, igen, akkor hogyan valamit elindítottunk, és majd meg kell bizonyosodni afelől, hogy ahogyan ez több országban is hasznos eszköznek bizonyuljon, és azokat a zagályokat sikerüljön eloszlatni, amelyeket önök is említettek, mégpedig folyamatosan. Ami pedig a fejlesztést illeti mezőgazdasági politika. Sok részlettel nem tudok szolgálni, amikor az együttműködés stratégiát megterveztük a következő évre és majd a választás utáni évekre, akkor hát láttuk, hogy a szegénység csökkentése, a szegénység elleni harc kell, hogy legyen a munka egyik fókuszpontja, azután a különböző területek, különösen elmaradott területek fejlesztése. A föderalizmus vagy nem, és hogy egyáltalán hogyan működjön a kormány. Ahogyan hallottuk, a képviselők is elmondták, ez egy nagyon kényes kérdés a kormány számára, túlságosan nagy volt a veszélye a szeparatizmusnak, annak, hogy szétesik az ország, de vannak jelek arra vonatkozóan, hogy ezt érdemes lesz a jövőben sokkal részletesebben eh, vizsgálni, de hát még nem most. Az alkotmányos reform folyamat is nagyon érdekes természetesen, különböző elemeket kell figyelembe venni mindenek előtt azt, hogy hogyan alakuljon a választási rendszer, milyen rendelkezéseket hozzanak ugye Ansang Suu hogy képes legyen-e jelöltetni magát, avagy nem, hát ettől sok minden függ, mert az egyik elem ezzel volt kapcsolatos, de hát ez csak az egyik aspektus, amit figyelembe kell venni, és hát azt hiszem, hogy itt abba is hagyom, és a politikai foglyok kérdése az is természetesen nagyon fontos. Az elmúlt hónapokban többet kiengedtek közülük, de mintegy száz az információink szerint még börtönben vannak, és vannak új letartóztatottak is. Köszönöm szépen, de követjük az eseményeket. Nagyon szépen köszönöm, von Menzingen úr, és akkor Kelly asszony kérte a szót. Köszönöm szépen, ha megengedik néhány szót szeretnék hozzáadni. Amikor a föderalizmusról beszélt, elmondanám, hogy mi is megtettük ezt, és mi úgy gondoltuk, hogy ez azért nem annyira kényes kérdés, mint a rohingákkal kapcsolatos kérdés. Ugye felvetettük ezt a kérdést mindenhol a világon, kivétel nélkül, tehát szisztematikusan szóba hoztuk. Azt szeretném mondani, hogy egy óra múlva, vagy egy kicsit több után a politikai pártok képviselőivel való tárgyalás során mindegyikük megemlítette ezt a prioritást, hogy ez egy specifikus régió, meg kell nézni a kulturális jogokat, és így tovább. De a rohingákról nem beszéltek, és akkor mi felvetettük ezt a kérdést, és hihetetlen volt a reakció. A politikai pártok képviselői teljesen komoly ülésről volt szó, de majd nem felálltak a székükből, botrányról beszéltek, meg azt, hogy ez nem probléma, és hogy minden rendben van velük, és ha meg így megy tovább, akkor el fognak ők bennünket árasztani. Tehát ez furcsa, és a kér, ez egy tabu. Úgy éreztem, hogy ez egy tabu abban a helyzetben, és ez egy negatív kérdés, ugyanúgy, mint amikor felvetettük azoknak a kérdését Ugandában, akik, tehát a homoszexualitások, az LMBT jogokat Ugandában ugyanolyan tabunak tűnt ez a kérdéskör, itt most Burmában, Myanmarban, mert kivétel nélkül minden politikai párt így reagált. És mi azt mondtuk, azt az ötletet vetettük föl, hogy az expatriáltakat hozzák vissza, illetve akik Európában itt-ott van, vagy esetleg, ha még vannak néhányan, akkor akár ki is lehet engedni őket de hát nem lehet hagyni, hogy a humanitárius helyzet ilyen maradjon. Ez ellen fel kell lépni, nagyon sokan menekülnek a tengeren keresztül, és természetesen meg kell nézni, milyen mértékben tabuizált ez a kérdés, és ezt meg kell oldani, ez egy prioritás, és nem szabad ezt ennyiben hagyni, ez nem lehetséges, és nekünk meg kell mondani a tárgyaló feleinknek, hogy ez milyen fontos, és hogy cselekedni kell. A, az emberi jogok tisztelete, ez ezzel szorosan összefügg, persze máshol is vannak nehézségek. Nagyon sok esetben probléma van az észak-keleti részben egy nem csoporttal a polgári lakosság körében is. De a rohingák kérdése az a meghatározó mindenhol. Nagyon szépen köszönöm, Nikol. Anna, esetleg? Bocsánat, nem tudtam, éppen nem voltam itt, nem tudtam hallgatni végig a vitát, de én magam többször jártam Burmában, az utoljára az elmúlt évben egy delegációval, hogy párbeszédet folytassunk az újonnan megválasztott parlamenttel, a civil társadalommal, és egy nagyon furcsa reakció volt, amikor felvetettem a rohingák problémáját. Antonio Guterres, aki az UNHCR főbiztosa, ugye ő foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a reakció az pontosan olyan volt, ahogyan Nikol az imént felvázolta a hozzászólásában. Ami igazán sokkolt engem, az az volt, hogy az egyik legszörnyűbb reakció az azoktól érkezett, akik Aung San Suu Kyi pártjának tagjai. Hát ez az ő felelősségük, és nekik nem szabadna így reagálni. Nem lehet hallgatni erről a kérdésről, nem engedheti meg magának, hogy hallgasson, hanem folyamatosan szólni kell erről, de hát nem ez történt. Azok sem szóltak, akik Aung San Suu Kyi pártjához tartoztak, illetve parlamenti képviselők voltak. Szóval egy dologot nekünk, európaiaknak világossá kell tenni akkor, hogyha nem tesznek semmit, ha nem történik politikai elmozdulás, pedagógiai mm, képzési szempontból, hogy nem tudják ezt az előítéletet megszüntetni, nem tudnak ez ellen hatékonyan fellépni, akkor ez reménytelen helyzet. Hát akkor nem tudom, hogy mi fog történni Burma Mianmárban. Nagyon szépen köszönöm. És akkor lassan befejezzük ezt a kérdéskört. Amikor találkoztunk a különböző politikai pártok képviselőivel, a különböző etnikai képviselőkkel és a különböző képviselőkkel erről a kérdésről, akkor azt mondták, illetve ugyanazt a terminológiát használták. Ez teljesen kívül állt a valóságon, ahhoz semmi köze nem volt. Terroristákról beszéltek, és azt hitték, hogy mi totálisan tájékozatlanok vagyunk a valósággal kapcsolatban, úgyhogy nekünk nagyon világosan kell beszélni, amikor párbeszédet folytatunk velük, vagy a task force, a munkacsoport megkezdi a munkáját, meg kell vizsgálni, hogy milyen veszélyeket jelenthet az, hogyha ezeket a kérdéseket nem vetjük fel megfelelő módon. A találkozóink során mindig is láttuk az emberi jogi helyzet komolyságát a Rakhine államban és figyeljük természetesen ezt, és sajnálatos módon a válasz, amit kaptunk, illetve megkérdeztük a kérdést, feltettük a kérdést, hogy hogyan tudnánk ott Burmában irodát nyitni az, emberi, az ENSZ emberi jogi főbiztossága számára, hogy ott könnyebben fel lehessen vetni ezeket a kérdéseket. Nagyon nagyon van a nyomás, legkorábban talán novemberben sikerül ezt a memorandumot aláírni, de a külügyminiszter helyettes úgy nyilatkozott, hogy erre megfelelő kapacitásra, ehhez megfelelő kapacitásra is van szükség a külügyminisztériumban, mert csak megfelelő hátterű emberek jöhetnek ezzel kapcsolatban szóba. Akkor, hogyha folytatják azt, ami a NASZAKA szervezettel történik. Én nem tudom pontosan, hogy ez most akkor egy paramilitáris valami, vagy mi ez, de mindenképpen felhasználják, instrumentalizálják őket. A találkozón ott voltak az ENSZ képviselő is, és arról is szó esett, hogy hogyan lehet biztosítani a határokon az ellenőrzést, mert ott, ahol az etnikai csoportok vannak, ott a kormány ellenőrzése nem megfelelő, és ezt nem lehet reformál, megreformálni, és azt hiszem, hogy ezt is ki kell emelni hogyha javítani akarunk az emberi jogi helyzeten, és hogyha megengedjük azt, hogy legyen egy állam az államban továbbra is, akkor, akkor ez az emberi jogi helyzet szempontjából nem kedvező. Azt hiszem, hogy a következő üléseink egyikén még vissza kell, hogy térjünk Myanmarra, Burmára, esetleg más összefüggésben. Megnézzük, hogyan fejlődnek majd a dolgok, hogy halad-e a párbeszéd, vagy megreked, vagy esetleg még túl korán van ezt értékelni a raportőr is eljöhet talán velünk, és megnézheti mindannyian. Visszatérhetünk erre a kérdésre. Én azt szeretném tudni, hogy ez a specifikus kérdés, mert ugye komoly finanszírozást is kapnak. A békefolyamat Myanmarban sok esetben kap pénz, de hát ez természetesen nem fordítható etnikai tisztogatásra a rákén államban, és egy professzor, akivel beszéltünk, írt erről egy jelentést, ez egy investigatív, egy, egy nyomozó jelentés, és ennek megfelelő szerepe is van. A hiszem, hogy majdnem minden hónapban lesz vita, ha csak nem lesz valami sürgősségi kérdés Myanmarral, illetve a rohingákkal kapcsolatban. De hát hallottuk, hogy most jön az esős időszak, a monszun, és hát a vitára is ez hatással van, de a jövő hónapban visszatérünk rá. Köszönöm szépen, és akkor most rátérünk a napirendünk következő pontjára, ez pedig a korrupcióval kapcsolatos, azaz a korrupció a köz- és a magánszférában hatása az emberi jogokra a harmadik országokban, ez egy saját kézleményezésű jelentés, Anna Gomes a az előadója, és mi kiosztottuk minden nyelven, fordításban múlt héten a jelentést mindenkinek, és hát gratulálunk az előadónak a nagyon jó tervezetért, ez rendkívül átfogó, és úgy tudom, hogy nagyon sok ajánlást beépített, amelyek a különböző workshopokból érkeztek, és a politikai részlegektől is. Ezen kívül a Fejlesztési Bizottság is azt mondta, hogy ő együttműködne velünk az 55 cikkel kapcsolatosan, és én azt hiszem, hogy az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy Davidet felhatalmazza, hogy ezt elkészítse a 49 plusz szabály alapján, ugye ez majdnem az 50-es, de ez folyamatos vita, tárgyát képezi, most van a 49-es, és most tudtam meg, hogy van egy 49 plusz is, meg kell nézni pontosan, hogy mi ez, az ember egyre több e-mailt kap ezzel kapcsolatosan a ház szabály ezen rendelkezéseivel kapcsolatosan. Nagyon fontos mindez, ugyanis a választások előtt különösen fontos, hogy betartsuk a határidőket. Tehát Éver úr, Kaminski urak a felelősek, és hát ő elnézésünket kéri, mert nem tudott itt lenni velünk a mai napon, de az együttműködés az természetesen folyik. Azután az árnyék előadók, Préda úr a néppárt részéről, ő sincs itt, aztán Donskis úr is az árnyék felelősök közé tartozik az Tenok úr, és a listámon nincs senki a GUE képviseletőjében, Verzsi asszony. Hát akkor van, köszönöm szépen és kérem Anna, hogy akkor ő mutassa, illetve vezesse fel a jelentést. Köszönöm elnök asszony a kedves szavakat, amivel fölvezette ezt a témát. Igen, én is alig várom, hogy az árnyék előadóinkkal együttműködhessek. Nem csak a DROA albizottságon belül, hanem a DEVE szakbizottságon belül is, mert úgy vélem, hogy hogy eh, nagyon komolyan átfedezzék itt egymást a hatásköreink. Mi a célja ennek a jelentésnek? Nos, az, hogy a korrupció és az emberi jogok összefüggéseit felvázoljuk, hogy lássuk, hogy a korrupció mennyire káros az emberi jogi helyzet alakulására, illetve, hogy az emberi jogok hiánya lehetővé teszi azt, hogy a korrupció terjedjen. Röviden, a korrupció megőrzi az emberi jogi helyzet tartatatlanságát, gondolok itt többfajta emberi jogokra, aránytalanul tükrözi, aránytalanul érinti a perifériára szorú társadalmi csoportokat, a legszegényebbeket, illetve a nőket is háttérbe szorítja, nem is beszélve arról, hogy elősegíti a konfliktusok kialakulását, a nemzetközi emberi jogok lábartiprását, illetve azt, hogy a fejlődő országokban büntetlenül megúszhassák azok, akik ilyesmit tesznek. Az emberi jogi és a korrupció ellenes mozgalomnak együtt kell működni, ez az egyik egyértelmű követ, következtetése volt a workshopnak, amit együtt tartunk a devével. a A korrupció ellenes és az emberjogi politikák együttműködésének, szinergiának az egyik előnye az, hogy az emberek tisztában lehetnek azzal, hogy a, a közpénzek eh, elherdálása mellett sérülnek az emberi és közösségi jogok is a nemzetközi korrupcióellenes és emberjogi mozgalmak együttműködése az előtt ahhoz, hogy tudatosuljon az emberekben ez, eh, hogy az elszámoltathatóság, az igazság tétel valóban valósággá váljon. Fontos volt, fontos eh, számomra azt jelezni, hogy ez a jelentés az eh, úgynevezett harmadik országokra koncentrál, hogy a cím is mutatja. Ugyanakkor azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik ebben az egész jelenségben, hiszen egyértelmű kapcsolat van a között, hogy eh, mi történik az Unión kívül, és az Európai Unió határain belül. Gondolok itt arra, hogy hogyan harcolunk, vagy éppen nem harcolunk a korrupció ellen. Csak akkor lehetünk a korrupció ellenes és emberjogi aktivistaként hitelesek, hogyha először a saját házunk táján rakunk rendet. Sajnálatos módon messze nincs rend az unió portáján ez ügyben, ahogy azt a jelenlegi válság is jól mutatja számunkra. Uh, the report, uh, I, I, I, I, I ended up drafting it. Uh, a jelentéstervezet összességében um, amellett szólal fel, hogy, hogy, hogy ne tűrjük a harmadik országokban a korrupciót, főként akkor nem, hogyha az emberi jogokat is érinti ez. Még egyszer mondom, az unióról nem beszélek, hanem csak harmadik országokról, tehát unión kívüli országokról. Megpróbáltam ezt egy átfogó tervezetként megírni, ha, és áttekinteni, hogy milyen, rég, milyen ágazatokban tehet valamit az Európai Unió, például a fejlesztős politikai segélyen és együttműködésen keresztül, a büntetőjogon keresztül, ami nem csak az unión belül releváns, hanem az unión kívül is. Például a múlt héten a plenárison fogadtuk el ezt az állásfoglalást az Asset Recovery témájában, ami jól mutatja azt, hogy a mi felépésünk, politikáink, jogszabályaink milyen nagy, milyen sokat tehetnek annak érdekében, hogy a harmadik országok a külföldre mentett magán, illegális magánvagyonokhoz jussanak újra. Beszél a jelentésem arról, hogy milyen mechanizmusokkal lehet reálisan felmérni, értékelni, elemezni a korrupciót. Felhívom a figyelmet az unión belüli munkára, folyamunkára, ami globális relevanciával is bír, például a pénzügyi ágazat szabályozása terén. A beszámolási mechanizmusok megerősítésével az európai normák és azok gyakorlatba történő átültetése gondolok itt a CSR-re, tehát Corporate Social Responsibility, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása terén, hiszen nem csak a Európai Unió tagállamainak és kormányainak a viselkedéséről kell beszélnünk, hanem általában arról, hogy az európai cégek hogyan viselkednek eh, harmadik országokban is. Eh, főként azokra az ágazatokra gondolok, amelyek viszonylag jó szabályozottak, például a bányászatra de lehet itt gondolni a szolgáltatási szektorra is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy jelentésben alaposan kitérjünk arról, hogy mit tehetünk az uniós alkalmazottak és a nemzetközi szervezetek alkalmazottainak viselkedése terén, főként ilyen konfliktusos területeken, hogyan eh, viselkednek eh, például az ENSZ szervezetek képviselői, egyre gyakrabban alkalmazunk például magánbiztonsági cégeket. Jó lenne, hogyha kidolgoznák bizonyos fajta iránymutatásokat arra, hogy eh, a korrupció emberi jogsértések terén hogyan illő eljárni. A kölcsönös jogsegély is egy téma, amelyről beszélünk, és a a, a fegyverkereskedelmet szabályozó szerződés teljes ratifikációja elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a terület, ez az ágazat is átlátható legyen. Ahogy ebből kitűnik, különböző fejezetekre lehet osztani ezt a hmm, jelentést a külső és belső szakpolitikáink mentén építem fel a szerkezetét, vagy a közpénzekkel való gazdálkodás egy külön fejezetet érdemél. Az uniós tagállamok eh, jogalkalmazásáról is beszélek, a korrupció ellenes intézmények kapacitásának fejlesztése, bővítése szintén szerepel, itt a gyakartai korrupció ellenes nyilatkozatra utalnék, amelyet tavaly novemberben fogadtunk el. Ennek nagy része persze azt célozza, hogy az ENSZ korrupció ellenes egyezményét újra és újra megerősítsük. Ezt már évekkel ezelőtt elfogadtuk egyébként, és a tagállamok egy része ratifikálta ezt, de nem ülteti át a gyakorlatban. Vannak olyanok akik még csak nem is ratifikálták. Fontos lenne ezért, hogyha ezt is áttekintenénk, és esetleg végig gondolnánk, hogy eh, egy jegyzőkönyvet érdemese eh, ehhez fűzni, hogy mondjuk a nemzeti rendőri szerveknek megfelelő, de mégis nemzetközi korrupció ellenes szerv felállhatna, persze csak az aláíró államok részvételével, és például a tagállami büntetőbíróságokhoz fordulhatnának ilyen esetekben. Ez szerintem nem lehetetlenség egyáltalán. Ez megint azt mutatja ugyanis, hogy a korrupció és az emberi jogok szorosan összefüggnek. Igen, de természetesen fel kell vetnünk a közös felelősség kérdését. Tehát mit lehetne csinálni azokkal az esetekkel, amelyekről már hallottunk? Tehát itt az ENSZ-nek is vannak különféle iránymutatói, az üzleti életben meglévő viselkedésről, hogyan lehet a zavaros viszonyokat tisztázni, és van egy országról országra kiterjeszthető módszer, és ez teljesen összhangban van azzal az állásfoglalással, amit múlt héten elfogadtunk. Ennek nagy kihatása lenne harmadik országokra is. Természetesen béke és stabilitási fellépés, békefenntartó erők, hogyan tudunk katonai egységekkel kapcsolatban, biztonsági egységekkel kapcsolatot tartani. Tehát itt is a magán biztonsági cégek viselkedéséről van szó. És természetesen a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás egész rendszere. Ez egy nagyon jó jelentés nagyon összefogó jelentés, és szeretném megköszönni kollégáimnak, akik hozzájárultak a sikeréhez, és várom a kollégák hozzászólását, akik valószínűleg nagyon értékes kiegészítéseket tesznek. Majd köszönöm. Köszönöm, Anna. Jegle asszony az első. Préda úr nevében. Igen. Remélem, hogy ezt a realitást nem ismerhetjük majd meg. Elnézést kérek, hogy utána rögtön el kell mennem, hiszen állandóan rohangálok a szavazások és az itt elhangzó fontos témáik között. Preda úr a néppárt részéről árnyék előadója ennek a jelentésnek, és sajnos nem tud részt venni ezen. A megbeszélésen megkért, hogy képviseljem itt Gomes asszony saját kezdeményezésű jelentésének megtárgyalásán. Gomes asszony a jelen Európai Uniós jogi keretekben szeretne újdonságot vinni. És pedig tény az, hogy a korrupció elleni fellépés a jó kormányzás egyik alapelve. Kollégám Krisztián azt javasolja, hogy kötelezzük el magunkat a jó kormányzás mellett, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett és a harmadik országban történő megfigyelése mellett. Ez a jó kormányzás elvével is összefügg, és természetesen összefügg a kotonui megállapodás következő felülvizsgálatával. A 25-ös cikket szeretnénk átdolgozni. Ezzel foglalkozik már az átláthatóságról szóló irányelv is. Végül, de nem utolsó sorban, a kollégám azt javasolja, hogy vezessünk be egy cikket az oktatásban meglévő korrupció ellen. Tehát Gomes asszony Remélem, hogy jó kompromisszumokat alakítunk majd ki ezen nagyon fontos téma területén. Köszönöm. Tanckis úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni ezért a kiváló jelentésért. Nagyon jó jelentést hallottunk, és attól lesz jó, hogy konkrét ajánlásokat is tartalmaz, hogy ez az Európai Unió hogyan tud fellépni a korrupció ellen az EU-n belül és más országokban. Itt a Szergei Magnyicki esetet is vázolnak, az ALDE csoport is foglalkozott ezzel az esettel, és szeretnénk szorgalmazni azt, hogy lépjenek fel az oroszországi emberjogi sértések ellen. Az Egyesült Államokban tavaly fogadtak el egy elszámoztathatósági törvényt. A Magnitsky esetben az Európai Unió láthatóan reagálna, és elrettentő hatást is gyakorolhatna az orosz hivatalnokokra, akiknek köze volt ez az esethez. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a legmagasabb emberi jogi mércéket alkalmazzuk az üzleti életben is. Szeretnék majd benyújtani egy módosítót abban a tekintetben, hogy európai cégek például telekommunikációs célokban hogyan működnek egybe, együtt autoriter rezsimekkel, ahol lehallgatják az embereket, megfigyelik az internetjüket, mozgásukat. Az európai cégek és leányvállalatai kulcs szerepet játszanak az emberi jogok normáinak világméretű elterjesztésében. És eh, végezetül pedig szeretném elmondani, hogy kiváló jelentést hallottunk, és remélem, hogy nagyon jól fogunk együttműködni a jelentéstevőről. Köszönöm. Tonszki úr, Berzsia asszony. Köszönöm, Nagyon szépen köszönöm. Én a magam részéről is köszönetet szeretnék mondani Anna Gomesnek a kiváló munkáért, amelyet ezzel a jelentéssel kapcsolatban végzett. Ez egy rendkívül átfogó, komplex anyag, és én nekem nem volt időm arra, hogy minden részletben elmerüljek, de azért néhány megjegyzést tennék különösen a formát illetően. Azonban azt hiszem, hogy lesz néhány módosító javaslatom is, hogy a szociális kérdést egy kicsit jobban előtérbe helyezzük. Ugye a gazdasági helyzetről bőven esik szó, a gazdasági következményeiről a korrupciónak, de természetesen ennek vannak szociális következményei is, és nekünk szükségünk lenne arra, hogy ezt egy kicsit jobban aláhúzzuk ebben a jelentésben. Azután a környezeti hatásokat is meg kell nézni ebben az értelemben is, illetve ezzel kapcsolatban is lesz majd egy módosító javaslatom. Meg kell nézni a közhatalom és a magánvállalatok felelősségét, és hogyan lehet ezeket egymással kapcsolatba hozni, sok esetben ez nem valósulhat meg ugyan ezen a szinten. Én francia vagyok, és mi nagyon jól ismerjük Franciaországban a korrupció következményeit. Ugye van néhány vállalat a kormány körül, Afrikában, a Szahara alatti övezetben, és itt bizony környezeti kérdések ezekkel kapcsolatban bőségesen felmerülnek, úgyhogy én egy kicsit ebben a módosítóban keményebb hangot ütnék meg. Meg kell nézni az európai vállalatokat, az Európai Uniónak különleges felelőssége van, és a jelentéstől ez nem is áll messze, ugyanis arról van szó, hogy az európai székhelyű vállalatokat ellenőrizzük, nézzük meg, és azt, hogy milyen különleges felelősséget viselnek számos összefüggésben, és hát ezeket meg kell nézni, meg kell nézni, hogy milyen demokratikus értéket lehet ezzel megvalósítani. Amikor olvastam, akkor a különböző nemzetközi szervezetek szerepéről is szó esik az Európai Unióval kapcsolatban is, és hát ezeknek a nemzetközi szervezeteknek ugyanolyan felelősséget kell viselniük hiszen ők is finanszíroznak néhány projektet, és ezt ki kell tudni mondani, illetve hangsúlyozni kell. Azt is mondanám, hogy itt nincs hivatkozás az emberi jogi kérdésekre, és ezt még jobban ki kellene véleményem szerint domborítani ezen a területen. Azt hiszem, hogy az a kérdés, eh, amely eh, a denunciatőr, nem jó ez a francia eh, szó, kérdésével foglalkozik, szóval itt a francia fordítást még felül kell vizsgálni számos esetben, de sokkal inkább fel kell szólítani az európai intézményeket, hogy éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyek rendelkezésükre állnak, és tudjanak választ adni erre a kérdésre, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is lesz majd egy módosítom. Köszönöm szépen. Mr. Köszönöm, Mismak úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen csatlakozhatok az előttem felszólalókhoz. Én is szeretném megköszönni ezt a kiváló, kimerítő, átfogó jelentést. A témát nagyon jól vázolja. Nekem igazából csak egy szerkesztési jelentésem lenne egy kérdéssel egybekötve. A szövegben sehol sem szól az Európai Unióban meglévő, vagy a világban meglévő korrupció mértékéről. Szeretnék megkérdezni, hogy vannak-e számok, amelyek segítségével fel tudnak becsülni, hogy mennyi kárt okoz a korrupció. És itt van még a neve Bizottság is, ahol vannak számok is. Meg vagyok győződve róla, hogy mindenképpen fel kellene vennünk a jelentésbe a számokat, hogy az egész konkrét a formát öltsön. A szövegben itt főleg két szektorra utalnak, ahol jelen van a korrupció, a fegyveres erők területén történő közbeszerzések a fejlődő országokban civil, katonai és biztonsági vállalatokról van szó, amelyek magán vagy állami szervek. Én mindenképpen helyesnek tartom, hogy ezek a társaságok itt szerepelnek, de szeretném megkérdezni, hogy miért pont ezt a két szektort emeli ki? ennek vannak különleges okai, vagy vannak esetleg különlegesen jó bizonyítékai, amelyek igazolják, hogy itt jelentősek a problémák. Itt azért van egy vezér vonal, hogy az ördögöt tetten érjük. A korrupció természetesen kihat az emberi jogok helyzetére is, és ismét kölcsönhatás. látunk. Ha rossz az emberi jogok helyzete, akkor ott megint megjelenik a korrupció. Hogyan tudunk kikörni ebből az ördögi körből? Szerintem ez a jelentés egy kezdet, és meg vagyok győződve róla, hogy itt a megfelelő úton indulunk el. Hiszen az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió a saját ajtaja előtt söpörjön. Tehát nézze meg, hogy itt mi a helyzet. Csak akkor lehetünk kifelé hitelesek. Tehát szerintem kezdjük a dolgot magunknál, és akkor utána kioktathatjuk a többieket. Azonban mindenek ellenére semmi problémám nincsen azzal, hogy ezt megemlítsük. Azonban tehát jó lenne, hogyha konkrét adatokat kapnánk, és jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen irányelvekre utaljunk. Még természetesen értem itt az érvelést, szó van itt az adó megkerülésről, amely jelen van az állami szervezeteken belül is. Szeretném megkérdezni, hogy ez a megfelelő szerkezet-e? Tehát miért koncentrál erre a területre is ilyen különlegesen? Tehát itt azért megemlíthetné a szociális helyzetet, a látszat önállóságot, a feketén foglalkoztatottak helyzetét. Tehát ez bemaradhat a szövegben, de szeretném megkérdezi, hogy mi vezérelte itt a kiválasztáson. Miért pont ezeket a területeket részesítette előnyben? Itt azt is látjuk, hogy mi van, hogyha a tagállamokban pénzmosáson, korrupciós eset, milyen szankciós lehetőségek vannak jelen. Tehát bizonyos esetekben vannak illegális vád emelések, tehát nem tudom, hogy ezekkel mit szeretett volna kifejezésre juttatni. Tehát nagyon jó jelentésről van szó, és utána benyújtjuk a módosítóinkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon sok visszajelzést kapott már. Értem. A külügyi szolgálatot, hogy nincsen megjegyzése ma, hát ez az első olvasat, de június 20-áig eh, lehet leadni a módosítókat, és jó lenne, hogyha akkor hallhatnánk a külügyi szolgálat részéről is egy véleményt, hogy hogyan látják ezt a jelentést. Szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtásának a határideje május 30-a délben, Utána június 20-án megvizsgáljuk a módosítókat. Van még egy árnyékelőadói találkozás június 26-án, hogy megvitassuk a kompromisszumokat. Az affetti módosítók június 27-én érkeznek be, az affet, július 9-én szavaz. És az októberi plenárison lesz téma jelentés. Remélem, hogy a DEVE bizottság kollégái is betarthatják, betartják majd a határidőket. Tehát várom a jelentés megvitatását. Itt különféle aspektusokra is utalt már. Tehát például a korrupció és az emberi jogok közötti összefüggés szerintem még nem került megtárgyalásra nagyon részletesen. És ez emberi jogi tanáson el kell kezdeni a kutatást. És nagyon várják már a jelentésünket. Hát legközelebb, hogyha egy állásfoglalást készítünk el a tanár számára, akkor ezekre az összefüggésekre is irányítatnánk a figyelmet az emberi jogok és a korrupció között. Tehát Oroszország prioritás, és igazából ez brainstormingként mondom, hiszen meghívhatjuk azokat egy megbeszélésre, akik a regionális szervezetekben dolgoznak, emberi jogi tanács kutatói, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet. Tehát folytatódik a munka, de most nem sokára nyakunkon a választás jövőre, de azért foglalkozunk még itt politikai témákkal is. Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, hogy előre haladjon a jelentés. És akkor most berekeztjük ezt az ülést. Ja, elnézést Anna. Elnézést. Még Anna szeretne reagálni. Thank you for... Köszönöm Barbara. És valóban a Genfi, Genfi Mm, folyamattal komoly szinergiákat látok én is. Köszönöm a kollégáknak, hogy vették a feladatot, hogy olvassák a tervezetemet és hogy kommentárjaikkal eh, kívánják bővíteni azt. Nagyon érdekesek és fontosak voltak, amiket elmondtak. Például, amit eh, eh, Jégel asszony például nevében elmondott, valóban a megfelelő kormányzás, a jó kormányzás az emberi jogok, a jogállamiság, korrupció elleni harc mind-mind nagyon fontos. A korrupció jó lenne, hogyha kotonói megállapodásban is nagyobb visszhangot kapna. Ez fontos számunkra. A korrupció ellenes tájékoztatás például az állampolgárok körében valóban fontos lehetne. Donskis úr által kapcsolatban Magnitsky eset valóban szimbolikus fontossággal bír, ezért más eseteket nem is ragadtam ki, erre az egyre koncentráltam, hiszen azért fogadtunk meg olyan jogszabályokat, ami amerikai mintát követ, mert tudom, hogy ez nem csak Magnitsky esetre, hanem Oroszországra, hanem, hanem globális szinten is komoly fontossággal bír. Ez egy olyan konkrét terület, ahol nagyon sokat tehetünk. A vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében azért nem adtam, hoztam több konkrét példát, mert nem akartam túlbonyolítani a dolgokat. De hát, ha konkrét példákat kell belevenni a szövegbe, nekem nincs semmi elnémvetésem. és mégiscsak nekünk parlamentieknek a naming and shaming, tehát a pelengér állítása a leghatékonyabb eszközünk. Az uniós cégek felelőssége tekintetében egyetértek, például a számítás technika szektorában, az, hogy hogyan segítik az egyes kül, harmadik országokban az elnyomó rezsimet abban, hogy gátolják az állampolgárokat az alapjogaik gyakorlásában. Igen, ezen a téren jó lenne tudni, hogy pontosan kik ezek. Kínának azt hiszem szerintem már meg kell, hogy legyen a saját technológiája is mostanra ahhoz, hogy hogy blokkolja az internetet, vagy Etiópia, vagy Angola példája jut hirtelen eszembe. Az egyik szakértő, akit meghívtunk a workshopra, Rafael Márquezre gondolok Angolából. Múlt héten Lisszabonban nem lopták el a szemítógépét, hanem, hanem, hanem az um, információt valaki megszerezte, e, emberjogi visszaélések Angolában, illetve komoly nyomozás anyagai voltak ezen. Folyik a vizsgálat, hogy ki tette és hogyan, de hát az érintett cégeknek óriási a felelősségük, hiszen valóban úgymond segíthetik ezeket a kormányokat abban, hogy az emberi jogokat lábbal tapossák. Verzsia asszony, köszönöm a kommentárjaidat, úgy vélem, hogy ezek nagyon Eh, relevánsak. Contribution sur les questions donc les implications sociales et euh, environnementales. A szociális és környezetvédelmi szempontok felvétése nagyon hasznos. És készen állok beépíteni az anyagba a, azokat a javaslataidat, amelyek az állam mm, és a magáncégek közötti kapcsolatokat érintik. A kérdés igazából az, hogy hangsúlyozzuk-e az egyiket vagy a másikat. Ezzel kapcsolatban várom még majd bölcs javaslataidat. És egyetértek azzal is, hogy valóban az Európai Beruházási Bank szerepéről szólnunk kellene. A tervem az volt, hogy a jelentés tervezetben sokat nem beszélek magáról az Európai Unióról, hiszen még csak harmadik országról szól a jelentés, de hát de hogy minél, ne legyen túl hosszú az anyag. De például ami valamelyik nap az AFED-ben történt, vagy Marietta jelentésére gondolok itt a média szabadsággal kapcsolatban, amit a külügyi bizottságban komoly kritika ért, hiszen azt mondják, hogy a címe mutatja, hogy a világ többi részéről kell szóljon, nem az Európai Unióról. Az Európai Beruházási Bank a közelmúltban hozzánk fordult a külügyi bizottsághoz, eh, hogy tanácsért, hát nem kell megijedni, találjuk meg a módját annak, hogy ez bekerüljön a szövegbe. A demokrácia és emberjogi klauzula kérdése, igen, ez megvan, erre hivatkozni kell. A probléma nem az, hogy meg ez itt van, hanem, vagy, vagy van ilyen, hanem az, hogy túl ritkán alkalmazzák. De igazából az a kérdés, hogy hogyan alkalmazzák. It's about How to apply it? kérdés jóval inkább az, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, és biztosítsuk közben azt is, hogy ne a kormány közeli intézményekhez jussanak a pénzek, akik az emberi jogok igazából csak megkortítják, illetve az emberi jogi szervezetek mozgásterét szűkítik, hanem a valódi emberi jogi aktivistákhoz jusson el a pénz. Demes Márker úr. Um, Nos, az ön bölcs gondolatait is érdeklődve hallgattam. Persze egyetértek én is önnel, főként a múlt héten Barozóval folytatott vitát követően, és a múlt heti tanást követően, ami az adó, csalásadó elkerülés témájával foglalkozott. a Barozó által elmondottakra is hivatkozhatunk, elméletileg. Egy ezer milliárd eurónyi nagyságrendben vándorolnak adóparadicsomba uniós pénzek. Hát ez valóban aggasztó. De ez is mutatja, hogy nekünk is van bőven mit tennünk ez ügyben. Ez az egyes kettős bekezdésben szerepel, mert a, úgy vélem, hogy a bank titok kérdése képviselő asszony sem elfordul a mikrofontól, így igen nehéz érteni és hallani, hogy mit mond. For the violators of human rights, for the corruption that is going on. And indeed, az igazi felelősségünk óriási ezügyben, hiszen hogyha a jelenlegi rendszert tovább folytatjuk, akkor akkor mi is kvázi testes társak leszünk, hiszen a harmadik országokban a korrupcióból származó pénzek többsége európai bankokban eh, landol, eh, ott parkoltatják ezeket a pénzeket. Ezért vettem ezt tehát ide be, de aztán lehet, hogy ezt jobban is meg lehetne fogalmazni. A múlt heti vita után vannak bőven eh, olyan megfogalmazások, amelyek tükrözhetik eh, ezt a pontot. A fegyvergyártás, nos a fegyverkereskedelem is egy olyan terület, ahol óriási a felelősségünk, mert egyes uniós tagállamokkal legnagyobb eh, gyártók eh, és kereskedők ezen, eh, ezen ez, ez ügyben. ARP is, is, is corrupt business. Uh, prices are inflated. A szerződések jelentős eh, része, hát legalábbis korrupciós gyanús, túlzott árakat tartalmaz, erről beszélünk kell, valóban. Én egyébként eh, nem vagyok fegyver eh, gyártása ellenes, ne értsék eh, félre, nem. De ez egy olyan terület, ahol nagyon szigorú szabályozásra van szükség. Az, a fegyverexportra vonatkozó etikai kódex például most már kötelező érvényű, az igazán nagy baj az, hogy nem nagyon van eh, meg a szándék arra, hogy ezt eh, alkalmazzák és végre is hajtsák. A közelmúltban, ahogy önök is nyilván tudják, a mi parlamentünk megpróbálta ezt Ehm, értékelni, de hát a parlament többsége ezt nem támogatta. Ez ehm, ehm, fontos. Ez valóban fontos eleme kell, hogy legyen egy ilyen jelentésnek. Hát ennyit szerettem volna délhajban elmondani. Köszönöm mindenkinek a javaslatait. Természetesen a kollégák véleményét majd kikérem és várom a deve a fejlesztéspolitikai és a, a humanitárius segélyel foglalkozó főigazgatóságok is sokat segíthetnek nekünk. Köszönjük, az ülést ezzel e, lassan lezárjuk. Az AFED-ben ugyanis a Kögyi Szakbizottságban az ENSZ főtitkárával folyik a vita, ami sokak e, e, érdeklődésére tarthat számot. Holnap 10-kor kezdődik az ülés, 9-kor pedig a elnökséggel.